holnap 12 órakor kerül sor a szavazásra. Áttérünk a következő napi rendi pontra, Fehér Oroszországi helyzetre. És a bizottság alelnökének, a főképviselőnek képviseletében Pibax biztosnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy részt vettek a mai vitán, és a fehér oroszországi helyzetről beszélhetek önökkel. Eh, Catherine Ashton főképviselő asszony képviseletében az Európai Unió egyre inkább aggódik az emberi jogok lábaltiprása miatt, illetve a jogállamiság sérülése miatt Fehérországban az elmúlt eh, hónapokban egyre súlyosbodott a helyzet, elnyomó intézkedéseket gyakorolnak a társadalom, a civil társadalom és a politikai ellenzék képviselői ellen. Sok aggályunk van. Az első az, hogy szeretnénk mind a két, 12 politikai fogvatartott azonnal és ejtétel nélküli szabadlábra bocsátás, bocsátását. Ez elfogadhatatlan a kínzások és az embertelen politikai börtönökben alkalmazott feltételek is elfogadhatatlanok. A fehér oroszországi hatóságok el kell, hogy tökéljék magukat, a kínzás megtiltása az a nem emberi bánásmód ellen. meg kell akadályozni a civil társadalom és a politikai ellenzék képviselőinek bántalmazását. A drákói jogalkotás, amelyet alkalmaznak, szintén elfogadhatatlan, és támogatni kell a civil társadalmat. Fehérország az egyetlen ország marad Európában, ahol a halálbüntetés még mindig rét, létezik már. Szó volt erről ebben a házban, hogy az Európai Unió teljes mértékben ellenzi bármilyen feltételek mellett a halálbüntetést. A parlament február 16-ai állásfoglalásának értelmében az Európai Unió felszólítja a fejroroszországi hatóságokat, hogy ne végezzek ki Dimitri Kanavala volt és Ladislav Kavalió volt, illetve moratóriumot vezessen be a halálbüntetés kapcsán, és mérlegelje esetleges eltörlését. Az Európai Unió politikái alapvetőek teljes mértékben megvédjük az alapvető szabadságjogokat, az emberi jogokat, a jogállamiságot és értékeinket. Világos, hogy nem maradhatunk tétlenek egy olyan ország fejlődése kapcsán, amely szomszédos velünk. Az Európai Unió korlátozó intézkedései nagyon fontos eszközt jelentenek a politikai nyomásgyakorlás szempontjából. Fontosnak tartjuk ezt a nyomásgyakorlást. Az Európai Unió több alkalommal hangsúlyozta azt, hogy nyitott marad, és folyamatosan felülvizsgálja a fehér orosz helyzetet. Januárban a tanács kibővítette azokat a kritériumokat, amelyekkel az emberi jogok megsértőit felelősségre szeretné vonni. Szeretné támogatni a civil társadalmat, eh, illetve a politikai ellenzéket. Ahogy Eston főképviselő asszony a februári külügyi tanács ülésén hangsúlyozta, a munka folyamatban van. A döntést pedig a március 23-ai külügyi tanács hozza majd meg a különböző gazdasági érdekek alapján, és támogatni szeretné a kormány. Az Európai Unió politikái nem Fehérország ellen irányulnak, és nem az ott élő emberek ellen. Az Európai Unió továbbra is kritikus megközelítést szeretne alkalmazni a párbeszéd és a keleti partnerség segítségével. Továbbra is nyitottak vagyunk bilaterális kapcsolataink bővítésében, amelyet eh, a hatóságok eh, lépéseitől tesszük függővé, és attól, hogy milyen mértékben tartják tiszteletben a demokráciát, az emberi jogokat és a jogállamiságot. Ahogy eh, Ashton asszony hangsúlyozta közös nyilatkozatában Clinton külügyminiszter asszonynal együtt 2011. december 28-án 18-án az Európai Unió továbbra is segíteni szeretné Fehér Oroszországot kötelezettség vállalásai megvalósításában. Fontosnak tartjuk a civil társadalom bekapcsolódását. Továbbra is szeretnénk vízumkönnyítési tárgyalásokat folytatni, amelyek az emberek közötti kapcsolatokat hivatottak erősíteni. Sajnálatos, hogy a Fehér Oroszország hatóságok eddig nem tettek eleget invitálásunknak, és nem kezdődtek meg a tárgyalások. Civil társadalommal folytatott párbeszédet is erősíteni szeretnénk, illetve a politikai ellenzékkel folytatott párbeszédet a modernizációról, és szeretnénk megbeszéléseket folytatni a szükséges reformokról, a fehér oroszországi modernizációról, illetve a lehetséges kapcsolatok fejlesztéséről. Az Európai Unió és tagországai ki szeretnék nyújtani kezüket Fehér Oroszország velé, és szeretnék megosztani sik- sikeres tapasztalataikat a demokrácia építése és a piacgazdaság felé történő elmozdulás területén ami a pénzügyi intézményeket, eh, illetve az európai vállalkozásokat fontosnak tartjuk, hogy eh, ők Fehér Oroszország eh, jövőbeni privatizációs folyamatába beruházzanak. Március 29-én indítjuk el az európai párbeszédet Brüsszelben, és szeretnénk egy úgymond nyitott gyakorlatot folytatni az összes politikai erővel és a civil társadalommal. Ez pedig előfeltételezi az Európai Uniós tagországok alapvető bekapcsolódását. Nehéz időkben nagyon fontos a különböző kommunikációs és információs csatornák nyitva tartása. Éppen ezért az Európai Unió Minszki delegációját kiemelt az elmúlt év nyarán. Február 28-án a belorusz hatóságok úgy döntöttek, hogy a lengyel nagykövetnek és az Európai Unió delegációja vezetőnek el kell hagynia az országot. A mi nagyköveteink alapvető szerepet töltenek be Fehér Oroszországon a helyszínen. A kommunikációs és információs csatornák pedig továbbra is nyitottak, és nyitottak maradunk egy koordinált megközelítéshez, ami az ő visszatérésüket illeti. Elnök úr, eddig sajnos nem történt semmi, annak érdekében, hogy megváltoztassuk magatartásunkat a Minszki hatóságokkal szemben. Nem bocsátották szabad lábra a politikai fogvatartottakat, és az ellenzéki vezetőket továbbra is ültözik a 2010-es decemberi választások óta. Az emberjogi sértések is folytatódnak, és további szankciók sem fogják valószínűleg javítani bilaterális kapcsolatainkat Minszkel. Mindez nagyon sajnálatos, de elkerülhetetlen, hogyha hívek szeretnénk maradni értékeinkhez. Elnök úr, köszönetet szeretnék mondani a tisztelt képviselőknek az eltökéltségükért, azért, hogy a nehézségekkel szembe szeretnének nézni. Tartozunk azzal a fehér orosz névnek, hogy szolidaritást vállalunk velük ezekben a nehéz időkben, és megmutatjuk nekik, hogy létezik egy európai idő, jövő, amint teljesülnek a feltételek. A 2010-es december 19-i elnökválasztások óta történt fejlemények kulcsfontosságúak az Európai Unió napi rendje szempontjából. Fontosnak tartjuk a további politikai nyomásgyakorlás fenntartását azért, hogy jelenlegi elnyomó politikáját beszüntesse. Nagyon fontos, hogy az európai együttműködésben megtalálja Fehér Oroszország megfelelő helyét, és várjuk az állásfoglalási indítványt, amelyet ez a ház holnap fog elfogadni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos úr. Most akkor áttérünk a frakciók felszólalóihoz, és az első pedig Protasjevics úr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Szeretném megköszönni ezt a nagyon eh, mély politikai elemzést ami a Fehér Oroszországgal történő együttműködést illeti. Tény az, hogy Belorusszia szomszédunk. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy milyen a helyzet Belorussziában, és ez is az oka annak, hogy miért foglalkozunk ezzel az ügyel ilyen gyakran ebben a házban. Februárban arról volt szó, hogy ne hajtsák végre Belorussziában a halálbüntetéseket. Pillanatnyilag más a helyzet pillanatnyilag az Európa elleni minszki támadásokkal foglalkozunk. Sajnos romlott a helyzet Fehér Oroszországban. És senkinek sem segít az, hogyha részt veszünk az eszkalációban. Nagyon fontos, hogy elmélyítsük a kapcsolatainkat, pedig azt látjuk, hogy ez az ország egyre inkább elveszti önállóságát született egy észszerűtlen döntés, az, hogy Belorussziából hazaküldték a tagállamok nagyköveteit. Azonban nyitva hagytak egy kiskaput, hogy visszatérhessünk a normális kapcsolatokhoz. Amire szükségünk van most, az az, hogy kiszabaduljanak a politikai foglyok, és hogy minimális európai normák alapján választásokat tartsanak. Tehát eljött a változás ideje. Köszönöm, Libor Rócsek kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, kollégák, ahogy Protasevics úr is említette, a belorusz rezsim úgy döntött, hogy elszigeteli saját magát. Sajnos önmagát attól függetlenül elszigeteli a belorusz embereket is, és nem ezt szeretnénk. Állásfoglalásunkban és követeléseinkben szolidaritást szeretnénk kifejezni a belorusz emberek irányába. Szeretnénk megmutatni, és szeretnénk demonstrálni nekik, hogy mi itt az Európai Parlamentben, az Európai Unióban szolidárisak vagyunk a fehér orosz néppel. Megpróbálunk segíteni, hogy segítsünk a belorusz embereknek, államnak, a belorusz társadalomnak, és reméljük, hogy előbb-utóbb több emberi jog, több polgári jog, több jogállamiság és több demokrácia lesz majd abban az országban. A belorusz gazdaság nagyon rossz helyzetben van. Akár a folyószámom mérleget vizsgáljuk, akár a GDP-t vizsgáljuk, semmilyen lehetőségét nem látjuk annak, hogy reformok nélkül tovább lehetne lépni. Ezek a reformok pedig nem lehetségesek a társadalom megreformálása nélkül. Nem lehetségesek párbeszéd nélkül. Párbeszédet kellene folytatni a fiatalokkal, a független csoportokkal, az újságírókkal, az NGO-kkal és a szakszervezetekkel. Csak is a párbeszéd útján tud ez a társadalom előbbre jutni. Nem csak a belorusz társadalom, hanem az összes többi társadalom is. Csak is a párbeszéd segítségével tudjuk a társadalmat és a gazdaságot továbbépíteni. Ezt szerettük volna állásfoglalásokban kifejezni. Természetesen követeljük, hogy bocsássák szabadon az összes politikai foglyot, attól független, hogy milyen politikai irányzathoz tartozzanak. Ezt követeljük, és ezt szeretnénk kifejezésre juttatni a közös állásfoglalásunkban. Úgy gondolom, hogy ez nem csak a szocialisták és a demokraták, hanem az összes demokrata frakció véleménye. Köszönöm. Köszönöm. Most Ojulant asszony kért szót. Köszönöm. Elnök úr. Az ALDE frakció tapsol ezekre a szavakra. Mert egyetértünk vele. Minskből kiutasították az Európai Unió nagyköveteit. Ez új mérföldkövet jelent az Európai Unió és Belorusszia közötti konfliktusban. Lukasenko elnök nem próbál az Európai Unióval más szinten tárgyalni. Lukasenko soha nem vette figyelembe az ország nemzetközi követ nemzetközi kötelezettségét, hiszen az ország csatlakozott az EBESZ-hez. És így nem léphetne olyat, mint amit tett, hogy egy bűnöző diktátor óhajára kiutasítják az Európai Unió nagyköveteit. Belorussziában mindenképpen demokratikus reformokra van szükség. Arra kell koncentrálnunk, hogy a belorusz társadalom és a demokratikus ellenzék megfelelő hangot kapjon. Szeretném a Nemzetközi Jégkorong Szövetséget is felszólítani, hogy a 2014-es világbajnokságot Belorussziából más helyre vigye. Lukasenko nem érdemli meg, hogy ezeket a játékokat Belorussziában tartsák meg, hiszen ez a diktátor nem érti a demokrácia alapjait. Nem érti így a sport elveit sem. Hiszen a sport alapelve a szabad verseny. Köszönöm szépen. Ojuland asszony. Werner Schulz a következő felszólaló. Elnök úr, hölgyeim és uraim, Belorusszia kivételes állapotban van. Prezident Lukasenkót választási csalással újra választották. Brutális terrorra lép fel az ellenzék ellen. Több tucat embert letartóztattak, bűnük az volt, hogy demokráciát szerettek volna az országban. A letartóztatásukhoz kínzással kicsikart vallomások vezettek. A rezsim vezetőinek külföldi kontóit befagyasztani kell. Minden esetre pontosan nézzük meg, hogy ezek az intézkedések milyen hatással vannak. Nézzük meg, hogy a belorusz belügyminiszter elmehet a Lioni Interpol konferenciára, és magával viheti a diktátor fiait, hogy megnézze a világot. Nézzük meg, hogy milyen lehetősége van a számlák befogyasztásának. Belorussziában terror van. De most érjünk át a gazdaságra. Az Európai Unió még mindig a Lukasenko rendszer legnagyobb támogatója. Tavaly például 6 milliárd euró jutott Lukasenko kezébe. Az eh, ilyen pénzeket össze kellene kötni követelésekkel is, olyan követelésekkel, hogy eh, jobb legyen az ország demokratikus helyzete. Belorusszia például műtrágyák tekintetében teljesen az Európai Unióra van utalva. A jéghoki világbajnokság áthelyezését nem tartom megfelelőnek, mert eh, igazából ez csak a diktátor propagandáját szolgálná. Emlékszem még a Moszkvai olimpia bolykotjára is, és eh, Pekingben ezt már nem folytattuk, hiszen eh, itt igazából a sportot rongálnánk, hiszen hogyha a jéghoki is máshova raknák, akkor az ukrajna foci bajnokságra is, el, <laughs> tehát foci ebéd is el kellene rakni máshova. Most pedig Migalski úr szól az ECR nevében. Köszönöm szépen. Nagyon jó állásfoglalásról van szó. Mindent megemlítünk, ami már említésre került. Fent kell tartani a gazdasági szankciókat, amíg nem engedik szabadon a politikai foglyokat. Az elemi politikai együttműködés nélkül nem folytathatjuk a kapcsolatainkat. Örömemre szolgál, hogy megemlítik Dimitri Bandarenkót, Iván Sűr neveit. Ők olyan emberek, akik közvetlen kapcsolatokkal rendelkeznek és közvetlenül érintettek. Az állásfoglalás esetében már gyakran említettük azt, hogy az európai Uniónak követelnie kell a média szabadságot is, hiszen csak is a média szabadság, a szabad média változtathatja meg a beloruszok mentalitását. Hogyha előbb-utóbb szabad választások lesznek, akkor az embereknek tudniuk kell, hogy ki az, aki a demokrácia értékeit képviseli. Hangsúlyoznunk kell annak a fontosságát, hogy az ország jövője számára a demokrácia az egyetlen kiút. Most térjünk hát a jéghoki világbajnokság áthelyezésére. Véleményem szerint egy ilyen esény, mint egy világbajnokság, ne kerülhessen megrendezésre egy olyan országban, ahol senkinek sincs oka örülni, ahol kínozzák a foglyokat, és politikai foglyokat is. Karincs úr. Köszönöm. Biztos úr négy gyermekem van, és hogyha az egyik veszekszik a másikkal, akkor a másik elmegy a harmadikhoz, az meg a következőhöz. Miért van ez így? Azért, mert valakinek panaszkodhat. És ugyanezt látjuk itt Európában is. Amennyiben nem vagyunk óvatosak, akkor Fehér Oroszország eltávolodik Európától, hiszen van egy másik lehetőség is, el lehet menni egy másik gyerekhez is. Ez pedig Oroszország. Belorusszia nagyon könnyen Oroszország irányába fordulhat, és Oroszországban is korlátozzák a demokratikus jogokat. Mi pedig azt szeretnénk, hogy Belorusszia hozzánk kerüljön közelebb. Akkor viszont nagyon bölsnek és nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen szükségünk van a mézes madzagra és az ostorra is. Erősítenünk kell a gazdasági együttműködést Belúziával. Ezáltal pedig elérhetjük, hogy nagyobb lesz a jólét az országban. Azt látjuk, hogy egész Észak-Afrika, de akár Oroszországot is említhetném, azáltal jellemezhető, hogy a középosztály akar változásokat, az ostor pedig a politikai szankciókat képviselni, hiszen mindenképpen ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az emberi jogokat betartják. Köszönöm, Vigenin úr! Köszönöm, elnök úr! A mai vitánk oka a következő. Az Európai Unió Lukasenko rezsime ellen foganatosított szankcióit ismét kiterjesztettük és meghosszabbítottuk. Ez egyfajta diplomáciai háborút eredményezett az Európai Unió és Fehér Oroszország között. Nagyon örülök, hogy itt, az Európai Unióban, és mi itt az Európai Parlamentben világos jelzést adunk, Lukasenko rezsimjének, hogy ez így nem mehet tovább. Elfogadhatatlan Európa számára az a politika, amit folytat. Elfogadhatatlan az, hogy elszigeteli az ország lakosságát az Európai Uniótól, hiszen az Európai Unió együttesen dolgozik. De mit tehetünk annak érdekében, hogy az ország fejlődjön, hogy az ország közelebb kerüljön a demokrációhoz? hogy kiszabadítsák a politika folgőket. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ne legyen több politikai fogoly Fehér Oroszországban? Hogyan tudjuk garantálni azt, hogy a következő választások demokratikusak lesznek, vagy legalábbis egy kicsit demokratikusabbak legyenek? Számomra úgy tűnik, hogy valahol nem vagyunk kreatívek ebben a tekintetben. Több kreativitásra lenne szükség az Európai Unióban a Belorussziával folytatott politikával kapcsolatban. Tehát vagy meghosszabbítjuk, kiterjesszük a szankciókat, vagy célirányos szankciókat alkalmazunk. Mindegy, ezek a szankciók valahol a belorusz embereket érintik majd. Sajnos arról is szó van, hogy a jéghoki világbajnokság másova kerüljön. De nem tudom, hogy ennek mennyi értelme lenne. Természetesen ezt a lehetőséget is mérlegelnünk kell, de őszintén remélem, hogy valamit elérhetünk. Köszönöm. Godmanis kolléga egy percre. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy csatlakozhatom az összes ponthoz. Főleg azokra a pontokra gondolok, amelyeknél arról van szó, hogy a belorusz kormánynak fel kell hagynia eddig elnyomó politikájával az emberi jogi szervezetek selőinek üldözését be kell fejezni. Azonban nem tartom helyén valónak, hogy máshova kerüljön a jéghoki világbajnokság. 2014-ben lesz. Addig azért még eh, remél, reménykedhetünk egy kis haladásban. Ezen kívül tudnunk kell, hogy eh, nagyon sokan eh, utaznak el Fehér Oroszországba. Ez egy olyan lehetőség, hogy az európaiak és a világ többi részéből odaérkező turisták szabadon beszélhetnek majd a beloruszokkal. Nem a politikusok, hanem azok az emberek, akik befolyásolhatják a helyzetet. Ez pedig segít majd nekünk. Szerintem a jégkorong világbajnokság segít nekünk. Köszönöm szépen. Most Kovál úr. Myślę, że panie przewodniczący jest czas, żebyśmy... Elnök úr, azt gondolom, hogy elérkezett az ideje annak, hogy megválaszoljuk azokat a kérdéseket, hogy milyen volt az Európai Unió politikája Fehér Oroszországgal szemben. Hogyan tudjuk ezt leírni, és Minsk hogyan értékelte ezt a politikát? Hat hónaponként a pozícióváltozások, jó és rossz idők váltakozása, és mi minden volt az, ami a jelenlegi helyzethez vezetett. Most azon gondolkodunk, hogy mit is tegyünk. A beszélés, folyamatos beszélés helyett gondolkodjunk inkább, és próbáljuk meg látni azt, hogy koherens politikákra van szükségünk azért, hogy tagországokként ne különbözőképpen lépjünk fel. Ne forduljon elő az, hogy beszélünk az emberi jogokról, de befektetünk Fehérországban. Ezzel csak Lukasenkónak teszünk jót. Az egyetlen válasz az ellenzék támogatása, világos támogatása, annak érdekében, hogy bebizonyítsuk, az ellenzék, ami tényleges partnerünk Lukasenkónak, hallania kell azt tőlünk, hogyha vannak javulások a kapcsolatokban, akkor mi ezt az általa foganatosult intézkedésektől tesszük függővé. biztosítani kell a sajtószabadságot, nem fogja megváltoztatni véleményét, amint a választásokról esik szó. De amikor a választásokról beszélünk, akkor ugyanahoz a politikához térünk vissza, amit a múltban használtunk. Tehát hat hónaponként változtatni fogjuk a politikánkat. Ez pedig csak Lukasenko malmára hajtja a vizet. Legyünk következetesek. Ez a tanácsom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fehérországban a helyzet nagyon komoly és egyre rosszabbodik. Nagyon sok ember van börtönben, szankciókra van szükségünk, és tragikus az, hogy két fiatal áll bíróság előtt, és halálra fogják őket ítélni. Családtagjaik pedig nem kapnak mindenről információt. Látjuk azt, hogy eh, kezdi elveszíteni türelmét a kormány, és egyre szigorúbban kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsa mindenki. Fehér Oroszország kisország, nincsenek nyersanyagai. Szankciókat kell kirónunk Lukasenkóra, és nem szabad kettős mércével mérnünk hasonló eseményeknél, más országoknál. Oroszországban is hasonlóképpen kell kezelni a hasonló jellegű eseményeket meg kell tagadnunk az EU-ba történő beutazást, be kell fogyasztanunk a bankszámlákat, és olyan vállalatokat is szankciókkal kell sújtanunk, amik a kormány támogatják, de nem szabad a lakosságot sújtanunk. Hogyha az együttműködést Fehér Oroszországgal megszüntetjük, akkor ez alatt a Fehér Orosz lakosság fog szenvedni, és mi festünk saját magunkról is rossz képet, és azt fogja a kormány mondani, hogy mi vagyunk a hibások, a szankciókat politikai eszközként kell használni, ez pedig azt jelenti, hogy a polgári társadalmat kell támogatnunk Fehérországban. Köszönöm szépen. Most pedig Paleckis képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A nagykövetek visszahívása, a hidegháború olyan intézkedéseket jelentenek, amelyeket meghoztak, de Fehér Oroszországnak még mindig van választási lehetősége. Az izoláció fenyegeti ezt az országot, saját magukat fogják eh, izolálni, és eh, a következő választások nem adnak lehetőséget a választásra. Minsk a kapcsolatokat az Európai Unióval, úgy segítheti, hogyha a politikai fogvatartottakat szabadlábra bocsátják, és az emberi jogokat ebben az országban lépésről lépésre biztosítják. A legfontosabb partnerek Oroszország és az Euronesz nagyon fontos, hogy mindehhez hozzájáruljon. Nem szabad a kapcsolatokat tovább súlyosbítani és rontani, és ezzel azt előidézni, hogy a lakosság még jobban szenvedjen. Az Európai Unió tagországainak továbbra is kapcsolatokat fe- kell fenntartani a Fehér Oroszországgal, a Fehér Oroszország jövője magában az országban dől el. A polgári fórumnak a saját felépését aktiválnia kell a következendő időben. Az ellenzéki vezetők és az újságírók nem kaptak lehetőséget arra az elmúlt időben, hogy elhagyják az országot, és ezek az intézkedések továbbra is függőben vannak az újságírókkal szemben. Az Európai Uniónak fel kell hívni a figyelmet ezekre a problémákra Minskben, hiszen a mozgás szabadság az egyik legfontosabb szabadságjog a polgárok számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kacsmarek úr kap szót másfél percben. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, kedves hölgyem és uraim! A DEVE nevében szeretnék köszönetet mondani Estön főképviselő asszonynak a nagyon világos, gyors fellépésért Fehér Oroszországgal szemben. Minden azt mutatja, hogy ezzel az elnyomást szeretne gyakorolni a Fehér Orosz elnökre. Fontos, hogy megtaláljuk annak a módját, hogy javítsuk ezeket az intézkedéseket, ezek hatékonyságát, és a megfelelő módszer azt is jelenti, hogy olyan eszközöket vettünk be, amelyek fájdalmasan érintik a fehér orosz hatóságokat. Egyetértek azzal, hogy 2011-ben ne legyenek jégkoki világbajnokság, ne legyen végkoki világbajnokság fehér Oroszországban, hiszen Lukashenko azt fel fogja használni arra, hogy saját magát helyez előtérbe, és országát saját elképzelései szerint egy teljesen jól működő normál országként mutassa be. Nincsen demokrácia az országban, tehát a világbajnokságnak nem szabad egy ilyen helyen megvalósulnia, egy olyan országban, ahol megfosztják az embereket alapvető szabadság jogaiktól. Ami a sportrendezvényeket illeti, Például a pekingi olimpia sem javított az emberjogi helyzeten Kínában, tehát nem lehet ezt az érvet felhasználni Fehér Oroszország esetében sem. Nem szabad ezt a hibás képet kialakítani. Köszönöm. Grazie, la parola all'on... Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a szót Mávra Nikolász úrnak adom meg egy percben. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony a szocialista frakció támogatja a partnerségi kapcsolatok kiépítését a kelet-partnerség keretében. Ennek fejében kell, hogy a demokratikus fejlemények bekövetkezzenek, és a gazdasági növekedést is serkenteni kell tudnunk így a gazdasági reformok a szociális és politikai területére is ki kell, hogy hasonlanak, ezáltal a demokrácia csak erősödhet. Az Európai Uniónak a nagyon határozott álláspontja a belarusz rendszerrel kapcsolatosan mit is eredményez? Azt, hogy észleljük, hogy mennyire hiányzik a civil társadalomnak a jelen léte, fellépése a politikai életben. Az európai perspektívát ugyanakkor fel kell vázolni ezen ország javára. De ahhoz, hogy ez bekövetkezhessen, mindenképpen koordináltabb álláspontra van szükség az Európai Unió részéről. Tudni kell azt ugyanis, hogy ez az ország messze menően szenved a demokrácia hiányában, az emberi jogoknak az, az érvénytelensége ezen országban, az ellenzéknek a bebörtönzése, mind-mind olyan események, amelyeket el kell marasztalnunk, el kell ítélnünk határozatlan az unió részéről. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen, most pedig megadom az ót Szeszni úrnak másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Múlt héten találkoztam belorusz ellenzékiekkel, és emlékezetet arra, hogy milyen kemények a realitások Fehér Oroszországban. Az emberekkel körülbelül úgy bánnak, mondták nekünk a belorusz hivatalosak, hogy európai színvonalon élnek. Azonban az ellenzékiek elmondták, hogy állami terror a mindennapjuk. Lukasenko rezsimjét elítéltük az Európai Unióban. Az Európai Unión kívül az Egyesült Államok szenátusa is elítélte Lukasenko rendszere. Ezen kívül januárban Obama elnök aláírt egy Belorusszia és az emberi jogok helyzete nevű jogszabályt a jégkorong világbajnokság is részét képzi. Azonban eh, ennek a dolognak, azonban szerintem eh, a jégkoronggal nem szabad eh, terrorrezsimeket támogatni. Védenünk kell a sport hírnevét, így jó lenne áthelyezni a világbajnokságot máshova, amíg nem javul a helyzet. Milliárdok néznék a jégkorong világbajnokságot. Szeretném remélni, hogy a Helsinki jégkorong világszövetség ülésén demokratikus döntés születik majd az új helyszínről. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szót most Krecu képviselőasszony kapja egy perc. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban egyre súlyosabbak a feszültségek az Európai Unió és Belarus között. Nagyon súlyos szintre jutott mindez el a nagyköveteknek a visszahívásával. Több ér merült fel, amely arra ösztönöz minket, hogy orvosoljuk ezt a helyzetet. Mindket fel kell hívnunk arra, hogy a demokratikus jogokat és az alap egyéb jogokat biztosítsák. Konkrét cigikitűzésekre van szükség. Például az üldözésnek a felhagyását kell, hogy eszközölje az ellenzékkel szemben a kormány. Az európai értékrend mellett is fel kellene, hogy sorakozon az ország. Nyilvánvaló az, hogy a belarusz polgárok egyre elszigeteltebbek a nemzetközi porondot. Ők az áldozatai ennek az általános helyzetek, és áldozatai a szegénységnek, az inflációnak és a deficitnek is. Grazie, ora darò eh, la parola agli oratori che l'hanno chiesta con il catch. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a catch the eye, a spontán hozzászólásoknak a keretében szót kértek. Eszely asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A belorusz ellenzék nagyon erős nyomás alatt van. Nagyon sok eh, ellenzéki nem utazhat ki a számítógépeket elkobozzák, és hallottuk, hogy a keresztény demokrata párt bejegyzését negyedik alkalommal utasította vissza a belügyminiszter. A politikai foglyok szabadon bocsátását mindenképpen követelnünk kell. Ojuland kolléganétől hallottuk már, hogy uh, hogyan léphetnénk fel rendszer ellen. Helsinki-ben lesz a Nemzetközi Jégkorong Szövetség ülekse, és én is azt kérem, hogy vigyék el Belorussziából a 2014-es jégkorong világbajnokságot. A bolykottot nem tartom mindig hasznos eszköznek, de ne legyen a jégkorong Lukasenko presztízs eredménye. Köszönöm a szót Baszeszko asszony kapja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió egy paradoxon helyzetbe került figyelembe véve, hogy mennyire megromkodtak a kapcsolatai Belarusszal, egy ö, olyan országról van szó, amely a keleti partnerségnek a tagja és szinte szomszédországa. A Lukasenko rendszer fel kell, hogy hagyjon az ellenzék elnyomásával és a társadalom ö, polgári résznek a nyomorgatásával. Máskülönben elszigetelik még jobban az országot a nemzetközi szinten. Nemrégiben született egy jelentés a Reporter Szafontjár részéről a határoknak tudósítóknak a részéről, és ennek keretében rámutattak arra, hogy a belarus hatóságok megtiltották az internetnek a használatát, tehát az online hozzáférést tiltották le. Ő kölcsönökről szólnak jelenleg a tárgyalások a gazdasági szempontból, már pedig azt látjuk, hogy a lakosság óriási nyomásnak van kitéve gazdasági szempontból. Kérdezem az, hogy hogyan lehet támogatni a civil társadalmakat, ugyanakkor határozottan fegyetni a hatóságokkal szemben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Lizek úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, hosszú évek óta vagyunk tanúi, hogy milyen furcsa játékokat játszik Lukasenko úr Belorussziában. Néha nyugat felé, néha Oroszország felé leng ki a politika ingája. Az biztos, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy megszüntesse az ellenzék lehetőségeit, hogy az etnikai kisebbségeket elnyomja. Nagy örömömre szolgál, hogy az Európai Unió válaszol. Azzal, hogy visszahívja konzultációra nagyköveteit. Ez nagyon jó lépés, hiszen a tagállamok megmutatják, hogy szolidárisak ebben a tekintetben. Remélem, hogy a jövőben is ugyanilyen konzekvensek és szolidárisak lesznek az európai országok. Ami pedig a jégkorong világbajnokságok áthelyezését illeti, szerintem ne engedjük meg Lukasenkónak, hogy örüljön ennek. Köszönöm, Nikolaj úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. prágai keleti partnerségi csúcs során Belarus kötelezettséget vállalt arra, hogy az emberi jogokat érvényesíteni. Márpedig ez nem így történik. Ugyanakkor egy olyan országról van szó, amely igen közel fekszik bizonyos szempontokból az Európai Unióhoz, más szempontból viszont az értékrendszer szempontjából viszont nagyon távol fekszik az Uniótól. A keleti partnerségnek a keretében valamennyi tagállammal, illetve érintett állammal, szomszédországgal tárgyalnunk kell, és el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan lehet még nagyobb nyomást gyakorolni a Minszki rendszerre, hogyan lehetne rávenni ezt a rendszert arra, hogy változott, amennyiben Lukasankó egyáltalán képes erre, de nem vagyok biztos abban, hogy képes erre. Személy szerint kételkedem abban, hogy képes megváltoztatni hozzáállását a dolgokhoz. Együtt kell működnünk Oroszországgal is ugyanebben a témában. Oroszország ez által bizonyíthatná, hogy elkötelezett az emberi általános értékek mellett. És ez akkor azt jelenteni, hogy ezek az értékek nem csak az uniónak az értékei, talán Oroszország aláírhatna nemzetközi megállapodásokat, és főként az ENSZ megállapodásokra és egyezményekre gondolok. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Biztos úr, öni a szó. Elnök úr, tisztelt képviselők, Eston főképviselő asszony, köszön érdeklődésüket Fehér Oroszország iránt. Nagyon fontos az, hogy fenntartsuk a kapcsolatot az ország lakosságával. Az Európai Unió támogatást nyújt politikai és pénzügyi támogatást a civil társadalomnak. Hiszen nagyon fontos a támogatás, hogy az alapjogok megmaradjanak az országban. Másodszorban politikai támogatást is nyújtunk, és az áldozatoknak pedig anyagi támogatást is megpróbálunk nyújtani, hiszen csak is nemzetközi támogatásra számíthatnak a politikai foglyok hozzátartozói. Harmadsorban fenntartjuk az ország előtt a kilátásokat. Hiszen eh, amennyiben a politikai üzenetünk megmarad, akkor egy bizonyos nyomás is gyakorolhatunk Fehér Oroszországra. Abban vagyunk érdekeltek, hogy eh, az elnyomásért felelősek tanuljanak az üzenetünkből. Minnyáján meg vagyunk győződve arról, hogy eh, a jövő Fehér Oroszországa a belorusz emberek kezében van. De kapják meg a tisztességes esélyt, hogy meghozzák a szükséges döntéseket. Pillanatnyilag eh, pedig eh, nincs ilyen helyzet. Éppen ezért az Európai Uniónak folytatnia kell eddigi politikáját, és mindig is megtárgyaljuk ezt a politikát. A főképviselő asszony és az Európai Parlament között. Főképviselő asszony ismételten nagyon köszöni a parlamentnek, hogy foglalkozik a kérdéssel. Köszönöm szépen, biztos úr. Hat állásfoglalási indítványt kaptam, holnap 12 órakor lesz a szavazás. Ezennel a vitát ezt lezárjuk. Most még egy közleményem van.